a tanácssal és a bizottsággal próbálja megtenni a közös hangot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 9 órától holnap folytatjuk az ülést. A programot megkapják, az internet oldalakon megtekinthetik. Ma a mai ülést lezárom. Köszönöm.